Buenas tardes, eh, colegas. Vamos a, a dar comienzo con la sesión eh, de la. Üdvözlöm a kollégákat. Elkezdjük a délutáni ülést. A tízes napi rendi pontnál tartunk. az emberkereskedelem megelőzéséről szóló irányel végrehajtásáról szól. A szöveg, Werner asszony az előadó. Megadhatom a szót? Igen. Köszönöm. Rövid leszek. A jelentés tervezetet megpróbálom röviden összefoglalni. Angelával, a titkársággal szorosan együttműködve jutottunk el idáig, hogy ezt a szöveget megalkottuk. Az EPRS-ben is véleményezték a kollégák, és nagyon érdekel minket a szakértők véleménye, és ma is fogunk ilyeneket hallani. Örülök, hogy a parlament eljutott oda, hogy az irányelv végrehajtásával kapcsolatban most vizsgálódik, és a 2016-os stratégiával kapcsolatban. A bizottság a következő évben, vagy hát a mostani évben számos ö, új javaslattal fog előjönni, ez részben kötelessége is. Ezek között a mi szempontunkból talán a legfontosabb az emberkereskedelem nemi dimenziója. Ezzel kapcsolatban egy összefoglalót már láttunk. Mint előadó hozzáférhettem az anyagokhoz, még mielőtt ezeket hivatalosan kiadták volna, és sikerült néhány javaslatot a mi értékelésünkbe is átemelni. Az irányelv alapvetően egy jó jogalkotás, amely nem és áldozatcentrikus megközelítést alkalmaz, de hogy ez már lenni szokott, az irányelv célja és a tagállami végrehajtás között szakadék tátong. Ezért egyértelmű, hogy a tagállamokat fel kell szólítani arra, hogy jobban ültessék át és alkalmazzák az irányelv elveit és rendelkezéseit. Eddig minden tagállam, Németország kivételével, arról tájékoztatta a bizottságot, hogy átültette a nemzeti jogba az irányelvet. Nos, megpróbálom az átfedésben levő témákat egyenként egy kicsit külön-külön kiemelni. Ugye például a migráns munkavállalók és közöttük a nők helyzetét. Az ő állapotukra nagyon kevés dokumentum vonatkozik, és jogi különbség van az emberkereskedelem és az illegális embercsempészet között ugyanis az egyiknél van konszenzus, tehát akarják, hogy őt csempészék, az áldozatok más esetben pedig hát rablásról van szó. Na most nagyon nehéz pontos statisztikákhoz hozzájutni. Ez egyébként a szervezet bűnözés egészére igaz, de a 2015-ös Eurostat jelentés szerint 2016 és 2012 között legalább 13 ezer 146 áldozata volt az emberrablásoknak a tagállamokban, ismétlem 13.146, és ez valószínűleg jóval kevesebb, mint a valós áldozatok száma, ennyiről biztosan tudunk, nagyon sok feltáratlan eset van. Úgyhogy nem meglepő, hogy az adatok arra utalnak, hogy nagyban megy ez az emberkereskedelem, és itt főleg nőkről és fiatalkorú lányokról van szó, akik kapcsán fel kell szólítanunk a bizottságot arra még egyszer, hogy jogalkotással éljen az ő védelmük érdekében. Jobb definíciókra van szükség a tekintetben, hogy mit jelent az, hogy nem ekre érzékeny megközelítést alkalmazunk, és a szakembereket és az igazságügyi végrehajtó szerveket rá kell venni a tagállamok között az együttműködésre, és a gender sensitive fogalommal való agytágítás lenne szükség a végrehajtó szervezetek alkalmazottai körében. Tehát ez csak egy a sok példa közül arra, hogy mennyire akadozik a végrehajtás. Sok tagállamban akadozik a nem specifikus lebontása az irányelvnek. Az irányelv pedig külön választja a nemek szerint az áldozat típusokat, és az embercsempészettel kapcsolatos vizsgálódások kimutatták, hogy ugyan sokféle embercsempészet létezik, de egy biztos, hogy mindig áldozatcentrikus és áldozatok típusaira érzékeny megközelítés vezet csak eredményre. Tehát a nemi dimenziót egyértelműen itt meg kell fogalmazni. 95%-a az ember csempészek áldozatainak nő, és ez nagyon érztő arány, úgyhogy különös tekintettel rájuk specifikus jogalkotást kell létrehozni. Az irányelv azt mondja ki, hogy a tagállamoknak olyan mechanizmusokat kell létrehozni, amelyek révén lehetséges az áldozatok korai felderítése. Minden tagállam létrehozott formálisan ilyen mechanizmusokat, de a gyakorlat persze, és ezen nem lepődünk meg, messze elmarad. A áldozatok feltárása az egyik legproblémásabb rész. Nagyon sok az olyan áldozat, akiről soha senki nem szerez tudomást. Ahogy a jelentés is leszögezi, ennek sokféle oka lehet. Nagyon sok büntetés végrehajtó szervezet, intézetnél utalnak rá, hogy valószínűleg az áldozatok száma sokkal nagyobb, és pont a legkiszolgáltatottabb áldozatokat nem lehet soha végül is azonosítani. Tehát az EU jogot, a tartózkodási engedélyek, a származási ország nyilvántartása mellett arra kell kihegyezni, hogy az áldozatokat jobban lehessen látni, mert ez lenne az első lépés az emberkereskedelem visszaszorítása érdekében és ahhoz, hogy ez működhessen, ahhoz új kezdeményezésekre van szükség, képzésekre van szükség, a témákkal foglalkozók érzékenyítésére, mert hiányzik is a, a tudatosság és az ismeret sok szakember fejéből a tekintetben, hogy hogyan lehet legjobban az embercsempészet áldozatainak, vagyis főleg a a csempészet nőknek segíteni. Az ilyen témával foglalkozó anyagok terjesztését, terítését is meg kellene oldani. Illetve azokat a, a civil csoportokat, akik hajlandók ebben a házban részt venni, azokat nem szabadna megkülönböztetni ideológiai alapon, hanem mindegyiknek támogatást kéne adni. Sok nőjogi szervezet próbál ezzel foglalkozni, de pénzek hiányában nem képes megfelelő megfogható intézkedéseket hozni. Az irányelv felsorolja az áldozat típusokat, de a gyakorlatban tagállamonként nagyon különböző az áldozat típusok aránya. Minden országban más jellegű, más célú az embercsempészet. Az embercsempészet férfi áldozatai általában attól szenvednek, hogy nincs hol lakniuk, nincs kihez fordulniuk, nincs semmiféle védelem számukra. Ugyan a, az embercsempészek áldozatainak nagy többsége nő és fiatalkorú lány, számukra, amennyiben specifikusan meg lehet határozni, hogy egy adott országban milyen típusú csempészet áldozatai, specifikus segítő szervezeteket lehetne kellene létrehozni, és szükséges lenni egy komoly eldongolgodásra a tagállamokban a tekintetben, hogy a szexuális kizsákmányolásnak milyen formái léteznek. Persze a megelőzés lenne a legfontosabb. A tagállamoknak ö, olyan intézkedéseket kéne hozniuk, amelyek eleve elrettentik az embercsempészeket. Ilyen értelemben kampányok, amennyiben célzottak, hasznosak lehetnek, de ez, ezek biztos, hogy nem elegendőek a tudatfejlesztéshez. Minden egyes ember fejében felmerülhet egy döntési helyzetkényszer, és ott egy konkrét etikai döntésé válik, és e tekintetben is lehetne valamit tenni a bizottságnak. Ugye nem beszélve, vagy főleg ide értem az embercsempészet, emberrablások ügyét, ami a negy, negyedik cikket illeti, a tagállamok ö, bűncselekményé nyilvánítják az egyértelműen ember csempészet által áldozattá váló emberek kizsákmányolását, de ez csak formálisan történik meg, és amennyiben én tudom, sajnos nagyon sok jogi akadálya van a bizonyításnak. Egyes tagállamokban sikerült tovább lépni, mások viszont nagyon elmaradtak. Az irányelv keretén belül a bizottság konkrét lépéseket, intézkedéseket vár a tagállamoktól, várja, hogy milyen konkrét fellépésekkel ültették át a gyakorlatba a jogot, és hogyan alkalmazzák azt. De azt látjuk, hogy nem egyértelműek a jelentési kritériumok, mérőszámok, egyes tagállamok alkategóriákra lebontva lebontva tudják közölni a fellépéseiket, mások pedig egyáltalán nem tudnak ilyenekről beszámolni. És minimum az életkor, a nem, a kizsákmányolás típusa, a származási ország, mint adatok ezen a listákon kellene, hogy szerepeljenek, és a későbbi áldozat segítő szolgálatok vonatkozásában pedig a joghoz való hozzáférésre vonatkozóan ugyan az irányelv útmutatást ad, de a gyakorlatban nagyon ö, nehéz. Ez információ és hozzáférés hiány van. Egyes elemeit pedig egyszerűsíteni kell ennek a jogalkotásnak. Szerintem üdvözlöm azt, hogyha a kollégák most elmondják a véleményüket ezen fontos témával kapcsolatban a következő hetek során. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Werter asszony, és akkor most rátérünk az eszmecserére. Akkor csak asszony. Köszönöm szépen, Catherine, a szót. Ez a jelentés főleg az áldozatokkal foglalkozik, és rámutatott, hogy az embercsempészek áldozatainak túlnyomó többsége nő és lány. Itt utalnék arra, hogy az Európai Bizottság koordinátora foglalkozik a nőkkel és gyerekekkel. A mi jelentésünknek szerintem inkább a végrehajtás elemzésével kéne foglalkozni, azzal, hogy a tagállamok valóban szervezett bűnözésnek nyilvánítják-e az ilyen cselekedeteket, és üldözik-e őket, vagy pedig a büntetlenség kultúrája dívik. És persze a megelőzés orvosi intézkedéseket kéne értékelnünk, illetve az áldozat védelmet és áldozatsegítést. Egyértelmű, hogy az embercsempészet és a migráció között összefüggés van, úgyhogy foglalkoznunk kell a jelenlegi éppen Európába bevándorló nőkkel szembeni visszaélésekkel, és konkrét súlyos helyzete van a gyerekeknek, az Európa szerint tízezer gyermek körülbelül, és az eleve óriási szám, eltűnt, miután Európába érkezett, vagyis nagy valószínűséggel prostitúció, szexuális kizsákmányolás áldozatává vált, legalább egy részük, ezért ha más nem, akkor a gyerekek nyilvántartása elsődleges és azonnali feladat lenne és követésük, miután beléptek az Európai Unióba. Az embercsempészet most különösen európai problémává vált, éppen ezért szükség lenne az európai országok között együttműködésre, az embercsempészet visszaszorítására. Elég jó a tagállamok között a rendőrségi igazságügyi együttműködés az Europol Eurojust között felhasználjuk, kihasználjuk a haszpatokat a korai előrejelzés céljából, hogy azonosítsuk azokat a nőket, gyerekeket, akik kifejezetten ki lehetnek téve a kizsákmányolásnak. Eleget teszünk az ember csempészek üldözése érdekében? És jó-e az adatáramlás, az adatgyűjtés? Hiszen nélküle nem lehet sem a bűnözőket, sem az áldozatokat azonosítani, és a tagállamok közötti információcserét is javítani kéne egyértelműen. Még mindig hiányzik a tagállamok közötti bizalom, hiányzanak azok az eszközök, amelyek révén a tagállamok normálisan, automatikusan, normális bizalmi helyzetben egymást értesíthetnék. Catherine DeVey a képzés, a továbbképzés jelentőségét is kiemelte, tehát a végrehajtó szervezetek érzékenyét tételét a nők és lányok speciális problémájára, már a megelőzés fázisában, és nem foglalkozunk eleget az úgynevezett sötét internettel, a dark internettel, amelyet a, az embercsempészek használnak. Mit lehet technológiai szempontból tenni annak érdekében, hogy lekövessük az embercsempészek kommunikációját, a látható és láthatatlan interneten, illetve feltárjuk, hogy milyen eszközöket használnak eleve. Hogy az tagállamok használják-e a legálisan számukra lehetővé tett adatlekövetést, a határokon átnyúló védelmi intézkedések eszközét, az európai letartóztatási és nyomozati eljárást, illetve elkobozzák-e, ha elfognak emberkerősked azoknak a vagyonát, profitját. Ez egy hatalmas bizniszé nőtte ki magát. Állítólag 150 milliárd dollárt keresnek az embercsempészek évente, és ezt főleg nőkön és lányokon. Tehát nagyon itt lenne az ideje, hogy összefogjunk, frakciókon átívelő módon hogy a hatalmas kihívás kapcsán sikerüljön rávenni a tagállamokat arra, hogy saját felelősségüknek jobban megfeleljenek, és valamennyi aspektusát a embercsempészet elleni irányai alkalmazásában. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy pontosan indul a repülője, és időben hazaér. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a kiváló jelentést. A kolléganőnk most az együttműködésről beszélt, és és azt hiszem, hogy ez a jelentés pontosan jó alapot szolgáltatott az együttműködésnek és mindezekben a témákban együtt tudunk működni, és remélem, hogy ezt folytatni is tudjuk, mert ez nagyon lényeges lenne, mert mint ahogy már hallottuk, az összes tagállamot be kell vonni ebbe, és, és többre biztatni őket. Tehát ilyen értelemben nagyon fontos, hogy a frakciók is együttműködjenek Sajnos nem nagyon jó, hogy a végrehajtási jelentést késleteti a bizottság, de remélem, hogy nem sokára megkapjuk. De nekünk meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, és akkor ez hozzájárul ehhez. A, koordinátorral ezt meg is tudjuk valósítani. Nos, beszéltünk a hatékony azonosításról. Ez nagyon fontos, amikor az áldozatokról beszélünk, és ez az egyik legnagyobb kihívás, mert nagyon sok áldozat, áldozatot nem találnak meg, egyszerűen eltűnnek, és épp ezért, hogyha ezt megtegyük, és hogyha jobb azonosítási eljárásokat találunk akkor az emberkereskedelmet azt csökkenti. És a, az áldozatoknak is tudni kell ezt. Elsősorban nőkről beszéltünk, de hát nyilvánvalóan lányokról is szó van és az egész világon különböző szükségleteink vannak, és ezt, ezeket mind bele kell venni ebbe az azonosító rendszerbe az emberkereskedelem eh, elleni intézkedésekben is elismerik, hogy az áldozatok nagyon fontosak, eh, és nagyon fontosak eh, az emberkereskedelem megelőzésében, mert beszélhetnek a tapasztalataikról. Tehát e, szerintem többet kell törődnünk az áldozatokkal, mint korábban, és ne csak áldozatoknak lássuk őket, hanem olyan e, embereknek, akik nagy e, hasznunkra válnak, mert segítenek az emberkereskedelem elleni harcban. Az internetet is említettük, és nagyon fontos az internet szerepe, ugyanis az emberkereskedők szervezett bűnözők, Épp ezért felhasználják az összes felelhető eszközt, hogy a bűncselekményeiket folytathassák. És az internetet is felhasználják erre, és ezért nagyon fontos, hogy mi is használjuk ezeket az eszközöket, és nyomon tudjuk őket követni ezeken az eszközöken keresztül a tagállamok, a rendőrség és más bűnöldöző szervek az EU-ban e, többet kell, hogy foglalkozzanak ezzel, e, mert tudnunk kell, hogy mit csinálnak az emberkereskedelők. Ezen kívül egyetértek azzal is, hogy nem csak a tagállamokat és a kormányokat kell bevonni, hanem biztosítani kell azt, hogy a bűnöldöző szervek mindegyik tagállamban e, elkötelezzék magukat amellett, hogy az emberkereskedelmet csökkenteni kell. Ez is része ennek az egyenletnek, és nem sokat beszélünk róla, mert az emberkereskedőleket fel kell kutatni, mert szörnyűséges bűncselekményeket követnek el. Már beszéltünk a 23-as szikről, amely a bűncselekmény nyilvánításról szól, és ez is egy olyan kérdés, amelyel kapcsolatban a bűnöldöző szerveket be kell vonni és ezt valóban szigorúbban kell eh, kezelnünk azért, hogy az egész EU-ban ez bűncselekményé nyilvánítsák. A jelentésben is sokat emlegeti ezt a problémát, tehát az, hogy nem mindenütt bűncselekmény ez. A szexuális kizsákmányos kérdése elsősorban nagyon fontos a nők és a lányok szempontjából. A statisztikai adatok szörnyűek. Tulajdonképpen az emberkereskedelemnek a fő célja a szexuális kizsákmányolás, és amikor ebben a bizottságban ezzel foglalkozunk, akkor hangsúlyozni kell ezt mindig. És az, mivel az e, emberkereskedelem elsősorban a nők kereskedelméről szól, e, a, és nem csak a szexuális kizsákmányolásról, hanem a munka végzési kizsákmányolásról is szól. 97%-a az áldozatoknak ugyanis a szexuális kizsákmányolásnak nők, és a férfiak is persze áldozatul esnek ennek, de alacsonyabb százalékban. Tehát mindezek a számok a nők és lányoknak a szexuális kizsákmányola még magasabb is az EU-ban. 69%-a az EU-s emberkereskedelmnek nőket és lányokat jelentett, és a 97%-unk lány és, és nő volt. Tehát tulajdonképpen nagyon magas az EU-ban, és épp ezért nagyon fontos, hogy a szakbizottság, a nőjogi szakbizottság hangsúlyozza ezt, és, és ragaszkodjon hozzá, hogy végrehajtsák a jogszabályokat, és hogy ellenőrizzük folyamatosan a jogalkotót azért, hogy a nők elleni erőszak valóban bűncselekményé váljon, bűncselekményé nyilvánítsak. És mi továbbra is kampányolni fogunk emellett, mint, mert mivel, hogy az, hallottuk, hogy a szexuális kizsákmányolás és prostituálás az erőszakot jelent. Ez pedig elvezet a a szexuális kizsákmányolás iránti igény csökkentéséhez. Azon országokban, ahol az északi modellt vezették be, ahol bűncselekmény a szexuális kizsákmányolás, az valóban csökkenéshez vezetett a nők és lányok emberkereskedelmében. Ezért nagyon fontos, hogy továbbra is harcoljunk azért, hogy az északi modellt bevezessék. Persze ez nem lesz könnyű, de valamilyen formájában kellene bevezetni Európában, és ehhez kampányolnunk kell. A szakbizottságnak ebben vezető szerepet kell játszania, és követelni a csökkentését ezeknek a számoknak. Nagyon fontos eh, érvek vannak, szólnak emellett. Aztán szeretném a tudatosság növelését és az információ cserét is hangsúlyozni, hiszen, mint hallottuk, az ilyenfajta kérdésekben az együttműködés az EU-ban nem mindig elegendően jó. És ezért ösztönözni kell az tagállamokat arra, hogy jobb munkát végezzenek. Az eredeti jogszabály irányel kiváló jogszabály, érzékeny a nemi kérdésekre, és ezért nagyon fontos, hogy az egész Európai Unióban bevezessék. Folytatni kell ezt a munkát, és amikor a bizottságtól megjelenik a végrehajtási jelentés, akkor annak ki kell emelni majd a jó és a gyenge pontjait. És az egész kérdés arra szűkül le, hogy muszáj az emberkereskedelem ellen hadszárni, harcolni, és a szexuális kizsákmányolás ellen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Jogasszony. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretném megköszönni Catherine eh, Beardernek ezt a munkát. Eh, kapcsolatban álltunk, én árnyék jelentéstedő vagyok, de a Libe véleménynek az előadója is. Ezért eh, úgy látom, hogy nagyon fontos, hogy ez a szakbizottság foglalkozzon ezzel a kérdéssel, mert a statisztikai aditok azt mutatják, hogy a nőket és a lányokat zsákmányolnak ki leginkább. És tudatában kell lenni, hogy különböző fajta emberi, emberkereskedelem van, és ezekhez különböző stratégiák szükségesek. Van persze a kényszermunka, aztán a, szek, a szexipar, aztán a gyerekkereskedelem és külön eh, stratégiát kell felállítani a gyerekek számára. Nagyon fontos, hogy ez így legyen, és ez a bizottság eh, azzal az irányelvel foglalkozik, amely mögött nemi perspektíva is létezik. Amikor megvizsgáljuk az emberkereskedelmet, akkor figyelembe kell venni mindazokat a szempontokat, hogy ez hogyan hat a férfiakra és a nőkre. Beszéltünk arról, hogy a bűncselekmények ellen, a bűnözők ellen kell harcolni. És a megelőzés is nagyon fontos. Amikor a megelőzésről beszélünk, akkor arról kell beszélni, hogy mi kényszeríti a nőket és a fiatal lányokat arra, hogy az emberkereskedelmi változatai válnak végül, mi, mi kényszeríti őket ebbe a helyzetbe. Nyilvánvalóan a kereslet a szexiparban az egyik font, legfontosabb tényező ezért válnak a fiatal nők és az idősebb nők az emberkereskedelem áldozataivá. Tehát megvan ez az európai jogszabály, de látjuk, hogy további lépéseket kell tennünk a kínálat, a kereslet csökkentésére. És a jelentésben ez benne van. Én csak világosabbá szerettem volna tenni ezeket a pontokat. És ahogy a kollégák is mondták, a, végre kell hajtani ezt a jogszabályt, de ugyanakkor további lépéseket kell tenni, és bűncselekményekkel kell nyilvánítani minden ilyen cselekedetet. Amikor keresletről beszélünk, akkor a férfiakról is beszélünk, akik a prostitúciót elősegítik. De itt a nők és a kiskorúak azok, akik a, az áldozatok, és az áldozatoknak támogatást kell nyújtani, és eznek nem kell, ez nem kell, hogy előfeltételekre támaszkodjon. Ha a megbütetünk embereket azért, mert nem jelentik be a jövedelmüket, akkor miért ne lehetne az ilyenfajta cselekvéseket, cselekményeket is bűncselekményé nyilvánítani? és a, a tagállamokat is rá kell vinni, hogy a jogszabályokat végrehajtsák. Összefoglalásként kiváló jelentésről van szó, és a LIBE szakbizottság is majd munkálkodik ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm. Nos, következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni Birder asszonynak ehhez a dokumentumhoz. Nagyon sok olyan kérdést tükröz a jelentés, amely az irányelv végrehajtásával kapcsolatos. Több kérdést szeretnék én is említeni, például az adatgyűjtést. Van erre egy intézményes keret, de hogyha megnézzük a bizottság internet, tehát websájtján az információ lapját, akkor látjuk, hogy jóval korábbi dátum a legutolsó bejegyzés. A probléma ezzel az, hogy a jogszabály létezik, de ugyanakkor a végrehajtása az késlekedik. És természetesen akkor felmerül a koordináció kérdése is, amit szintén a, benne találunk a jelentésben. Azon kívül, hogy megemlítsük mindazt, amit nem lehetett megtenni, benne van a jelentésben, de ugyanakkor más kontextusból, a, például a menekült válságról is lehet beszélni, hiszen annak is megvan a szexuális kizsákmányolás aspektusa. Ezeket a nőket nem tekintik áldozatoknak, még az irányelv sem tekinti ezt. Tehát itt joghézag van, és erre reagálni kell. Ahogy Catherine rámutatott, a kiskorúak kérdésével is foglalkoznunk kell megfelelő módon, és többet tenni ezzel kapcsolatban. Vannak még más szempontok, amelyekre szintén rá kell mutatni, de majd együttműködünk. Köszönöm szépen. Most már, hogy a frakciókat hallottuk, vannak-e más kollégák, akik szeretnének hozzászólni? Nagyon szépen köszönöm. Természetesen köszönjük a jelentéstevőnek is ezt a nagyon jó alapot a közös munkához. Nagyon sokan sok jót mondtak, és mivel én az emberkereskedelmi jogszabálynak a jelentéstevője voltam 2011-ben, ezért ismerem ezt a kérdést. De akkor még nem ilyen volt a helyzet, akkoriban eh, nagyon sok kulturális kérdés merült fel, amelyek eh, eh, egymással ütköztek. És az utóbbi öt évben nagyon sokat léptünk elére, és nagyon örülök annak, hogy sikerült belevenni a nemi perspektívát is, hiszen ez az első olyan jogszabály, amely a nemek kérdéseit is tükrezi. És nem csak a nőkről, hanem a gyerekekről is szó van benne, és remélem, hogy lesz más jogszabály is, amelynek ilyen, ennyi, amelyben ennyire benne lesz a nemi e, látószög is. De nem csak oktatásról és képzésről van szó, hanem a végrehajtásáról ennek a jogszabálynak. Nagyon örülök, hogy a gyerekek jogairól is van egy fejezet, hiszen tudjuk, hogy mennyi, milyen sok gyerek és az emberkereskedelm áldozatává válik. Én megpróbáltam olyan jogszabályt elfogadtatni, amely a e, szexuális szolgáltatások vásárlása ellen e, lépne fel. E, ez, ezt még nem tudtuk megtenni, de hatalmas harc, harc következett, és ahogy a többiek is mondták, valóban a kereslet kérdése nagyon fontos, ez a probléma lényege. Az emberkereskedelem áldozatai közül a legtöbben szexuális szolgáltatásokat kell, hogy nyújtsanak. És erre a megoldás talán az északi modell is lehet, és én ezért is fogok harcolni. Aztán a, az áldozatoknak a felfedése, összegyűjtése, stb. kapcsolatban a különböző politikai frakciók között voltak ellentétek. A statisztikai adatokat fel említettük, hiszen az áldozatok legtöbbje harmadik országból való de nagyon sok volt az európai áldozat is. Épp ezért hatalmas a felelősségünk. Lehet, hogy itt két dologról van szó, de mind a két kérdés nagyon érzékeny. Tehát annak a kérdése, hogy most hova küldjünk vissza egy ilyen nőt vagy lányt, Afrikába vagy Romániába. Tehát amikor nemek közötti egyenlőségről beszélünk, akkor is felmerül ennek a kérdése. Nagy elvárásokkal nézek elébe ennek a munkának. Természetesen a tagállamoktól információt kell gyűjtenünk, és nem feltétlenül értem el mindenütt siker, de azért voltak olyan tagállamok, amelyek a kereslettel kapcsolatban mégis jelentettek. Nos, a kérdés az, hogy szigorúbbá tudjuk-e tenni az irányelvet a jövőben. Végül egy történetet szeretnék elmesélni, amikor az emberkereskedelem kérdésével elkezdtünk foglalkozni a 2000 éves, évek, 2000-es években, akkor a rendőrség Stockholmban egy nagy konferenciát tartott, és meghívott sok mindenkit, és valahol az északi sarköri régióból is megjött egy rendőrfőnök, és elküldte az embereit, a konferenciára, de nem emberkereskedelmi, hanem útkereskedelmi rendőröket küldött, tehát közlekedési rendőröket, és tehát nem értették, hogy, hogy milyen problémákkal küzdünk. Nos, tehát a lényeg az, hogy együtt kell működnünk, mert ez mindannyiunkra hatással van, komolyan kell vennünk ezt a kérdést, és minden eszközt fel kell használnunk arra, hogy az EU-ban és az világban megszüntessük az ember kereskedelmet. Köszönöm szépen, Hed asszony. Most, hogy meghallgattuk a szakbizottság tagjait, átadom a szót Miriam Vasilio asszonynak a bizottság részéről az emberkereskedelemmel foglalkozó koordinátornak, hogyha jól mondtam a nevét. Igen, köszönöm szépen, köszönöm, hogy megadta a szót, és köszönettel tartozom az elnöknek is természetesen. Először is üdvözlöm mind a jelentést, mind pedig annak a tartalmát, a fókuszpontját. Catherine Berderrel kiváló volt az együttműködés, köszönettel tartozom neki. Nagyok voltak az elvárások, de nagyok az eredmények is. Úgyhogy reményteljesen várjuk a további munkát. Egy-két gondolatra szeretnék kitérni a tegnapi libeülés kapcsán, és most csak a nemi aspektusra fogok összpontosítani. A bizottság részéről azt mondhatom, hogy egyértelmű az, hogy az emberkereskedelem igenis nemi vonzatú, annak minden formájában, és ezért a nők és a lányok kereskedelmét strukturális erőszakként definiáljuk. Egyértelmű volt számunkra, hogy két fő mozgatórugója van az emberkereskedelemnek, az egyik a pénz, és ez egy rendkívül fontos dimenzió, meg kell vizsgálni. Aztán ott van a szervezett bűnözés, illetve a profit, de ugyanígy a jogi aspektusok is fontosak, de ezen kívül megvan a kereslet a, arra, hogy kihasználják ezeket az embereket. Ez azt jelenti, hogy ezekre az aspektusokra szeretnénk központosítani. Először is a Europol jelentésére szeretném fölhívni a figyelmet. Pár nap múlva kerül majd nyilvánosságra a Europol internetes oldalán, hogyha nem tévedek. A tagállamoknak már közreadták ezt a jelentést. Amit mostantól mondani fogok, az tulajdonképpen benne van az Európol jelentésében is, tehát az igazolja az elmondatokat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy friss adatokkal rendelkezzünk. Szeretném elmondani, hogy a Europol jelentése rámutatta a tendenciákra, illetve a 2015-ös adatokra. Ami az adatokat illeti, folyamatosan dolgozunk ezen a területen, előzetes adatokat gyűjtöttünk be 2013-ra vonatkozóan. A következő adatgyűjtési gyakorlat most indul majd, óriási kihívást jelent, ahogyan önök is elképzelhetik. Ebben a témában nagyon nehéz adatokat gyűjteni, de megfelelő irányba halad a munkánk. Azt mondhatjuk, hogy jobb minőségű adatokkal rendelkezünk a jelenlegi gyakorlat keretében. Ami a gyermekeket illeti, egyértelmű mind az irányelvből, mind pedig a stratégiából, hogy határozottan a gyermekekre összpontosítunk. Sajnos azonban sajnálatos számomra az, hogy Karatza Bilt mondja, rámutatott ugye a tízezer gyermekkel kapcsolatos problémára, de azt mondhatom, hogy bizony nagyon késői fázisban vagyunk, sokkal több mindent lehetne tennünk. A gyermekvédelmi rendszer a megfelelő irány, ebbe az irányba kellene haladnia a tagállamoknak. Nézzük, hogy mire összpontosítunk, mivel foglalkozunk jelenleg, amely kapcsolódik ehhez a jelentéshez. Négy dokumentumon dolgozunk, ezek hamarosan megjelennek majd. Az első a nemi dimenzióját vizsgálja az emberkereskedelmnek, illetve hamarosan napvilágra kerül majd ez a jelentés. Világhírű akadémikusok, illetve kutatók munkáját fogtuk össze, ők mind a nemek gyermekekkel kapcsolatos erőszak témáját vizsgálják. Ez, ahogy mondtam, a következő hónapokban kerül kiadásra. Aztán ott van a transzjelentés, elég sajnálatos a címe. Ez a 20-as cikk eredményeképpen született meg. A tagállamok átadták jelentéseiket a koordinátoroknak, és most egy jelentést készítünk ebből, amelyet a bizottságnak fogunk beadni a következő hetekben, áll majd rendelkezésekre rendelkezésre ez a jelentés, átadjuk a tanácsnak, illetve a parlamentnek. A, az, a Europol ö, tanulmánya, illetve annak az eredménye megfelel a mi eredményeinknek. Szeretném hangsúlyozni, hogy a civil társadalommal is felvettük a kapcsolatot, konzultációkat folytattunk, és az EU ö, civil társadalmi platform nagy mértékben segítette a munkánkat. Az ő munkájukat is figyelembe vettük, illetve belefoglaltuk a jelentésbe. Ezen kívül természetesen nagyon fontos az irányelv átültetésével kapcsolatos jelentés. Itt külön köszönettel tartozom Catherine Birdönek. Nagyon fontos kérdéseket, illetve írásos kérdést is beadott a bizottságnak, ezt meg is válaszolta a bizottság hangsúlyozni kívánom mindenki számára, hogy a megfelelési tanulmány segítségével elemezzük a tagállamoktól kapott információkat. Ez az irányelv átfogó, magában foglalja az asszisztenciát, a védelmet, a bűnügyi szankciókat. Vannak még olyan tagállamok, amelyek most végzik el ezt a munkát. Például a Németország esetében még nem kaptuk meg a irányelv átültetésre vonatkozó teljes körű információt. Illetve áprilisban véglegesítjük majd ezt a tanulmányt. Azonban az átfedéseket el kell kerülni, koherens formában kell dolgoznunk, és figyelembe kell venni a megfelelőségi tanulmány eredményét. A egyes cikkeinek való megfelelés kettsel kapcsolatos jelentés 2016 második felében kerül majd kiadásra, és bűncselekménynek nyilvánul az, hogyha valaki ember kereskedelmi tevékenységet vesz igénybe. Egy másik konkrét cikk is ezt támasztja alá. Ami pedig a kriminalizációs jelentést illeti, az eddig elhangzottakat szeretném én is megismételni. Először is emlékeztetnék mindenkit, hogy nincs másról szó, mint azok kriminalizációjáról, akik egy bűncselekményben vesznek részt, és ezt pedig a szerződés értelmében mondjuk ki. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy 2009-ben már született egy olyan irányelv, amely kriminalizálta azokat, akik akik ilyen emberkereskedelmi szolgáltatásokat vesznek igénybe. Meg kell győződnünk a jogi keret következetességéről. Föl kell tennünk a kérdést, hogy mit teszünk, mit teszünk, milyen opciónk, milyen lehetőségünk vannak, hogyha nem kriminalizáljuk ezen eh, tevékenység alkalmazását. Ugyanezt történt más cselekmények, bűncselekményekkel kapcsolatban. Gondolok itt a nemi erőszakra, a visszaélésekre, a támadásokra. 20-30 évvel ezelőtt ugyan, ugyanerről beszéltünk, ugyan azt mondtuk, hogy hogyan adunk bizonyítékot, hogyan számolunk be bizonyítékokkal, hogyan támasztjuk alá bűncselekményeket. Ez azonban nem lehet kifogás egy politikai keretet hozunk létre 2016-ban, és ennek keretében külön köszönettel tartozunk a képviselőknek a jelentés létrehozásáért, hiszen ez nagy mértékben kapcsolódik a 2016 utáni stratégia kialakításához, tehát köszönettel tartozunk érte, ahogy mondtam. Ezzel le is zárom a hozzászólásomat, rendelkezésükre állok a továbbiakban is, és hadd mondjam el, hogy vannak olyan szakértők, akik benyújtották munkáikat. Az egyik ilyen szakértői dokumentum arról beszél, arról szól, hogy a bizottságnak milyen lehetőségei vannak a fellépésre a megfelelés hiánya esetén. Az Európai Bizottság részéről hadd mondjam el, hogy a bizottság egyike azon kevés testületeknek, amely végigviheti a egy-egy jogszabály érvényesítését. Tehát jogi útra terelhetjük az ilyen hiányosságokat, és hogyha nem indítunk szabálysértési eljárást, akkor nem tudom, hogy mit tehetünk. A szerződés 17.1-es cikke is erre utal. Nagyon fontos, hogy mindent, minden törvényben szereplő előírást valóban megvalósítsanak a tanulmányok, a tagállamok. Természetesen a parlament rendelkezésére állunk, köszönjük a munkát, és amint elkészül a jelentés, átadjuk önöknek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen hogy eljöttek a mai ülésünkre, részt vesznek a munkánkban. Bőder azt, hogy nem tudom, hogy kére szót. Igen, köszönöm szépen, én is köszönettel tartozom mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a jelenlegi vitához, illetve eszmecseréhez, ez rendkívül hasznos volt. Egy-két gondolatot szeretnék megosztani pusztán. Ahogyan Kratzabilt asszony is elmondta, a migráció eredményeképpen ö, sérülékenyek lesznek az emberek, és a sérülékenyé váló emberek könnyen az ember kereskedelem karjaiba kerülhetnek. Itt nagyon fontosnak tartom a kíséret nélküli gyermekek megemlítését, fontos, hogy az ő, őket számon tartsuk. Aztán Hannibal asszony. Hogyha bárkinek van valamilyen jó ötlete, hát azt szívesen vesszük. Óriási problémával állunk szembe. Az Egyesült Királyságban egy információs kampányt indítottunk, amely arra vonatkozik, hogy rámutassunk, emberkereskedelem jelen van minden közösségben, és és van egy olyan személy, aki, aki, aki ennek áldozatául esett éveken keresztül, a televízióban meglátta a segélyhívó számot, azt fölhívta, és meg is mentették ezt a személyt. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy az egészségügyi szakemberek, a rendfenntartó szervek, illetve az állampolgárok mind-mind összefogjanak és segítsenek az áldozatoknak abban, hogy segítséget kérjenek. Aztán valaki megemlítette azt, hogy hogyan lehet az áldozatoknak segíteni, hogyan lehet a helyzetüket helyreállítani, illetve hogyan lehet őket hogyan lehet visszatéríteni ezeket az embereket abba a helyzetbe, ahonnan áldozatta váltak. váltak. Szerintem ez nem mindig egyértelmű, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk. Nem vagyok elégedett a megvalósítás mértékével. Európa szerte nagy hiányosságokat látunk, fragmentált a kép, és még abban az esetben is, hogyha jogszabályokba ültetjük át az itt előirányzatokat, a megvalósítás bizony elmarad az elvártól, és azt hiszem, hogy felelősségre kell vonni a tagállamokat. Emiatt nagy örömmel hallom a bizottság részéről, hogy készen állnak arra, hogy ezt megtegyék. Nagyon sok időt szántunk arra, hogy egységes piacot hozzunk létre különböző aspektusokból, gondolok itt a pénzügyi egységes piacra, az egységes piacára, Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az emberkereskedelem tekintetében nagyon is virágzik az egységes piac, amely figyelmen kívül hagyja a határokat, a nyelvi korlátokat, és sajnos Európából is szed áldozatokat. Egy rendőrrel beszéltem, aki gyermekek kereskedelmével foglalkozik, azt mondja, hogy az emberkereskedők tudják, hogy hova kell menniük, akkor miért nem, miért nem tudják a rendfenntartó szervek, hogy hova fordulnak, hogyan próbálják megakadályozni a gyermekek kereskedelmét? Tehát nem arról kell beszélnünk, hogy kriminalizáljuk a bűncselekmények elkövetőit, hiszen ők már bűnösök, hanem a rendfenntartó szervek hatékonyságát kellene emelni. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, a megjegyzését, és nagyon remélem, hogy lezárhatjuk ezt a jelentést, hasznos dokumentumot hozhatunk létre, amely mankóként szolgál majd minden ezzel a témával foglalkozó ügynökség számára, és a kormányok is valóban megvalósít, megvalósítják majd azokat a jogszabályokat, amelyeket aláírtak. Elnök, köszönöm szépen. Lezárásképpen ugye azt hallottuk, hogy Bérder asszony aggódik a jogszabály megvalósítása miatt, a tagállamokba való átültetés miatt. És most pedig lépjünk is tovább, külső szakértők prezentációja következik. Az Európai Unió különböző országaival foglalkozik ez a tanulmány, az emberkereskedelem a fő témája, ezért azt kérem a szakértőktől, hogy valóban próbálják betartani az időkorlátokat, úgyhogy mindenkinek 8 perc áll rendelkezésére. Először is Pekul asszonynak adom meg a szót, aki egy emberkereskedelmmel foglalkozó szakértő a bizottság részéről. A német és román helyzettel foglalkozik. Thank you very much, uh, distinguished members of the committee, um, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Először is köszönettel tartozom a szakbizottságnak a társ szerzőim nevében is, akik itt ülnek mellettem. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy bemutassam a jelentésünket, amely a 2011-es irányelv átültetésével foglalkozik, a nemek aspektusát figyelembe véve. Az első jelentésünk Németországgal, Litvániával és Svédországgal foglalkozott, illetve általánosabb területekkel is, Egy második jelentést is készítünk majd. Hollandia, Románia és az Egyesült Királyság lesz ennek a témája. Most az első három országra szeretnék kitérni. Nos, alapvetően a következőre jutottunk. Hiányzik a szisztematikus nyomonkövetés arra vonatkozóan, hogy az irányelvet átültetik-e a tagállamok, illetve nem következetes a nem koncepciójának a értelmezése. Két példával élnék, hogyha megengedik. Srikánkova asszonynak ut- utána átadom a szót. Először is, ami a nemek kifejezésének fogalmának alkalmazását illeti, illetve az ezzel kapcsolatos következetlenségeket. Nos, arra jutottunk, hogy a jelenlegi asszisztenciás rendszerek, támogató rendszerek nem azonosítják a nemeket. A 11-es cikk második paragrafusa előírja ezt. Támogatást kell nyújtani e, az adott személynek, amint a hatóságok mm, a hatóságok úgy érzik, hogy emberkereskedelem áldozatáról van szó, Azonban azt látjuk, hogy a formális azonosítás folyamata nagyon is bürokratikus, és egy ilyen áldozatnak először is először is végig kell mennie ezen a hivatalos azonosítási eljáráson, és azon át kell esnie, tehát nagyon hosszadalmas ez az eljárás. A elmúlt évtizedben a feminista fellépések megpróbáltak reagálni a nők elleni erőszak problémájára. Itt támogatom azt, ami elhangzott, az emberkereskedelem részét képezi a nők elleni strukturális erőszaknak. A feminista aktivizmus az elmúlt évtizedben fölhívta a tagállamok figyelmét, hogy reagáljanak a nők elleni erőszakra. A paradigma még mindig az, hogy alacsony küszöböt biztosítson. Azonban nagyon jól tudjuk, hogy a szociális megbélyegzés, a trauma, illetve a szégyenérzet miatt az áldozatok nem jelentik a problémát, nem jelentik azt, hogy bűncselekmény áldozatai leszék. És ezért nem jutnak el a tanácsadói központokba, a segélyközpontokba. Először is a kompetens hatóságoknak azonosítaniuk kell az áldozatokat, mielőtt azoknak segítséget nyújtanának, azonban ez nem csak a magánjogot sértheti az áldozatokra vonatkozóan, hanem érinti azt is, hogy mennyiben hajlandóak ebben az egész mechanizmusba bekerülni ezek az áldozatok. Ami pedig a kereslet nem következetes használatát illeti, a kifejezés nem következetes használatát, nem használják a tagállamok következetesen a terminológiát. Nem sikerül tehát a keresletet megfelelően visszaszorítani. Például a szexuális kihasználás esetében vannak olyan tagállamok, amelyek a prostitúciót va, prostitúció kérdését nem megfelelően definiálják. Más értelmezést látunk Németország és Svédország esetében például a prostitúció kapcsán. Vannak olyan tevékenységek, amelyek a kihasználást, illetve a szexuális visszaéléseket különbözőképpen definiálják. A szexuális kihasználáson kívül vannak más típusú visszaélések is, hát itt is azonban a nemek aspektusa előtérbe kerül, de ezt nem mindig sikerül pontosan azonosítani. Valóban egy olyan ágazatról van szó, amely olcsó munkaerőt követel, az európai társadalmak demográfiai változásai miatt, és nem figyelünk oda kellő mértékben arra, hogy visszaszorítsuk ezt a keresletet olyan gazdasági ágazatokban, mint például az ápolás, vagy az otthoni munka, a háztartásbeli segít, segítő funkciók, de ugyanígy más területeken is hiányosságok mutatkoznak, és átadom a szót a kollégámnak. Muchas gracias, pues la palabra la Köszönöm szépen. Sevankova asszonynak. Nem tudom, hogy jól ejtettem-e ki a nevét, mindenképpen öné azonban a szó, hiszen részt vett a tanulmány megírásában, az irányelv végrehajtásáról szól a jelentése az Egyesült Királyságon belül. Köszönöm szépen a meghívást, tisztázni szeretném egyből, ahogy Olúr is mondta, mielőtt nemrégiben benyújtottuk ezt a szöveget. Litvániát, eh, Svédországot, Németországot is vizsgáltuk, és Románia, Hollandia mellett vizsgáljuk az Egyesült Királyságot, és ezekre az országokra is tudok néhány megjegyzést tenni, bár nem véglegesek még ezek a, az eredmények. Tisztelt bizottsági tagok bizonyára tudják, hogy valamennyi tagállamnak kötelező az irányelvnek megfelelni, és erről volt már szó, többségileg át is ültették az irányelvet, de minden tagállam maga dönti el, hogy hogyan teszi ezt. És eh, elég nagy átültetési különbözőség van, és bizonytalanság, és főleg végrehajtási különbség az egyes országok között, ahogy Bérde asszony már rámutatott. Az irányelv olyan dolgokat fogalmaz meg, amelyek nem mindig világosan definiáltak, vagy többféleképpen értelmezhetők. Már ott kezdve, hogy a gender és a demand szavakat sem egyformán értik a tagállamok. Ezért eh, elég kevés az útmutatás arra vonatkozóan a tagállamok számára, hogy hogyan ültessék át az irányelvet, és emiatt aztán nem véletlen, hogy nem eléggé koherens az átültetés, és nagyon nehéz a közös figyelés, összehasonlítás. Általában véve azt láttuk, hogy a gender szót sokan szűken értelmezik, és főleg a nők és lányok prostitúcióra való kontextusában a nőket értik ez alatt. És ez végül is jogos, hiszen a 90-es évektől kezdve látható, hogy ők a fő áldozatcsoport, de azért szélesebb körülön is érdemes megfogalmazni a fogalmat, mert az Eurostat statisztikája ugyan ö, kimutatja, hogy továbbra is ez a csoport a legnagyobb körben áldozattá váló csoport, de az egyes tagállamokon belül nagyon nagy különbözőségek vannak a tekintetben, hogy milyen típusú embercsempészet jellemző. És ha tagállamonként vizsgáljuk a kizsákmányolás valamennyi formáját, akkor például a munka célú kizsákmányolás végül is egyes országokban jelentősen meghaladja a szexuális kizsákmányolás áldozatainak számát, arányát, ezt a svéd rendőrség adatai is alátámasztják, tehát a munka jellegű kizsákmányolás jóval gyakoribb, és az Egyesült Királyságban is ez a tendencia. Ugyanakkor igen, van nemenkénti különbözőség a tekintetben, hogy melyik nemet milyen célból ö, ö, zsákmányolják ki. Például a házi munkára kényszerítés az tipikusan női ö, áldozat típusság, míg a munkára való kényszerítés a férfiak körében gyakoribb. És ezért a nemi lebontása az irányelvnek nagyon fontos lenne, és a tagállamoknak valamennyi nemi identitás csoporthoz hozzá kéne rendelni az eszközöket és a statisztikákat és az igazságügyi eljárásokat. A jelentésben próbáltuk az irányelv egyes részeit egyenként vizsgálni, mint a megelőzést, illetve a statisztika írást és a nyilvántartást, és a nő, a férfi, a gyermek, a fiú, a lány, és hogy melyik országból származik, ez nagyon meghatározhatja azt, hogy milyen kizsákmányolásra akarják felhasználni. És persze nem mindegy, hogy az egyes országokban mire van kereslet. Erről sok vita zajlik, hogy a kereslet területén mit lehetne tenni. Az embercsempészet elleni irányelv azonban erre nem tér ki, már pedig a tanulmányok azt mutatják, hogy finomítani kéne a képet. Néhány éve rendelkezésre állnak olyan felmérések, amelyek eh, ezeket az aspektusokat vizsgálták, és új összefüggéseket tártak föl. Tehát a mi tanulmányunkat is egy ilyen hozzájárulásnak szálljuk, úgy érezzük, hogy új aspektusokat eh, láttunk meg. Ahogy már elhangzott, az irányelben ugyanakkor világos, és a koordinátorunk is erre emlékeztetett ma minket, hogy a szolgáltatások iránti igények minden típusával foglalkozni kell, és azzal is, hogy hogyan lehetne ezt a fajta keresletet a keresleti oldalon csökkenteni, és azokat a körülményeket, amelyek egy adott országban lehetővé teszik a kizsákmányolást, és azokat az okokat, amelyek viszont egyeseket arra késztetnek, hogy hagyják magukat kizsákmányolni. Tehát a kiszolgáltatottság foka jellege is más, egyénileg, tagállami szinten, nemenként, tehát a nők és a gyerekek, akik ugyanabból a szociális háttérből, szegénységből származnak, az egyik országban nincsenek kitéve ilyen fenyegetésnek, másik országban pedig nagyon. És ezt is próbáltuk vizsgálni, hogy miért. És hogy melyik országban milyen intézkedésre van szükség, az is nagyon más. A szociogazdasági intézkedések, tudatfejlesztés eszközei mellett nagyon fontos lenne a szakszervezetekkel, magánszférával összefogva az államoknak fellépni, és úgy érezzük, hogy a kizsákmányolási csoport típusok vonatkozásában pontosabban kéne definiálni ezeket a kategóriákat. Mi ö, utalunk az ilóra is a szövegünkben, amely a keresleti oldalról vizsgálja a kérdést, és három szintjét különbözteti meg a kizsákmányolásnak, a, ki, a keresletnek, a foglalkoztatói igényt, a harmadik ö, szereplős igényt és egy harmadik csoportot, és ahhoz, hogy a nőknek, gyerekeknek, férfiaknak jobb esélyeik legyenek, és amikor migránsá válnak, valamilyen esélyük még megmagyarodjon, főleg a gyerekeknek az oktatásra vonatkozó igényét értem itt, ezt pedig külön meg kéne vizsgálni. Nagyon rövidre kellett fognom, ennyit tudtam elmondani ennyi idő alatt. Köszönöm szépen. Most Rótasszonynak adom meg a szót. Parancsoljam. Distinguished parliamentarians. Tisztelt képviselő, köszönöm, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy megszólalhatok. Én a Finn nemzeti előadó asszisztense vagyok, aki a, ez, akinek a posztja egy független ö, ombudsmanhoz szer, hasonló poszt. Nos, ö, az emberkereskedelem ennek nagyon sok oka lehet, és a nemzetközi jogban az emberi jogok között sikerült odáig eljutni, hogy a kizsákmányolás áldozatára válók jogosultak nemzetközileg a védelemre. Ilyen lehet a kényszermunka, a rabszolgaság, ilyen esetekben az ilyen személyeket mindig segíteni kell. Ugyanakkor nyilván a gyakorlat a legnagyobb kihívás, és látjuk azt, hogy milyen nagy a különbség a becsült számok és a konkrétan azonosított áldozatok száma között, illetve az ember csempész esetek valódi száma és a kivizsgáltak száma között. Az ember csempészet jobb feltárása és a jobb fellépés ellen nagyon fontos, egyéb csempészeti tevékenységek mellett az embercsempészet a legsúlyosabb ügy, és ez fel kéne, hogy keltse a politikusok érdeklődését, de sajnos a politika általában utolsó szempontként kezeli ezt a problémát. Az egyes személyek szempontjából nagyon fontos, hogy az áldozattá vált szemét áldozatként elismerjék, és tudjon róla, hogy egyáltalán jogai vannak és segítségre jogosult. Hölgyeim és uraim, az embercsempészet elleni jelenlegi jogi keret jó. A mi felelősségünk, hogy működtessük. Túl sok emberélet ment már tönkre, amiatt, hogy nem működtetjük. Az embercsempészet nagyon gyakran kapcsolódik a szexuális kizsákmányoláshoz és a prostitúcióhoz, éppen ezért különösen fontos, és a szövegünkben erre törekszünk, hogy megalapítsuk azokat a az akadályokat, és azt, hogy hogyan lehet őket meghaladni, amelyek a feltárás útjában állnak. A skandináv országot vizsgáltuk, de tanulságaink talán más országokra is vonatkoztathatók. A gazdasági, munkajellegű, de szexuális kizsákmányolás vizsgálatakor mindenképpen nemenként kell vizsgálni az áldozatcsoportokat, mert a szexuális kizsákmányolás áldozatai gyakorlatilag kizárólag nők, és az embercsempészet ezért elsősorban a prostitúcióhoz kötődik, és ez nem egyszerűen egy bűncselekmény, amit büntetni kell, hanem meg kell vizsgálni ennek a pszichológiai kialakulási láncolatát. Éveken át tartott még egyáltalán az első nemzetközi jegyzőkönyv megjelent közös definíciót alkalmazva az embercsempészetről és annak fajtáiról. A jegyzőkönyv kompromisszumos definíciót alkot a prostitúcióról. Jogi értelemben a jegyzőkönyv nem foglalkozik a nemzeti jogalkotások definícióival, hanem megpróbálja általánosan úgy definiálni a prostitúciót, hogy kényszerítéssel vagy félrevezetéssel, fenyegetéssel, a, az áldozat kiszolgáltatott helyzetének kiszahasználásával valósul meg. Ezeket a szempontokat mind be kell venni az alkalmazás körébe, amikor az áldozatvédelemmel foglalkozunk. De még ez a definíció is többféleképpen értelmezhető hogy hol és hogyan valósul meg a prostitúció, az sem mindegy. A komerciális szexiparnak is sokféle változata van. És ez is egy külön nehézséget okoz, mert amikor az elkövető például nem alkalmaz éppen fizikai kényszert, de pszichológiailag hatalmában tartja a kizsákmányolt szemét, és ezzel nagyon nehéz szembenézni. Az áldozatok nagy többsége még mindig feltáratlan, és a, az elkövetők nagy többsége büntetlen. A, ezért úgy tűnik, hogy a legtöbb országban a bűnüldözés képtelen szembenézni ezzel a problémával, a cselekmények csak kis részét tárja föl és bünteti. És nagyon gyakran részben önkéntes az áldozat részvétele a kizsákmányolásban. Nagyon sok fokozata van ennek, mert a pszichológiai fenyegetés, a megaláztatás, ha általános környezetévé válik a személynek, akkor nem is érzékeli azt már, hogy mi történik vele. Ezért eltávolodik a normális élettől az áldozat, és nincs már reális esélye arra, hogy megítélje a saját helyzetét, és pláne, hogy segítséget kérjen és védekezzen, mert manipulálják a gondolatait, és kihasználják az élethelyzetét. Az ilyen manipuláció és pszichológiai terror a dinamikában, amikor kiderült, hogy nagyon gyakori, arra utal, hogy az ilyenfajta erőszak végül is nagyon hasonló a házasságon belüli erőszakhoz is, és éppen ezért nagyon oda kéne figyelni a pszichológiai dimenziójára az ember, és különösen a nőcsempészetnek a jogalkotásban és a gyakorlatban is. Arra ugyanis, hogy mi zajlik le az áldozatok agyában. Azért is nehéz a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelmet felszámolni, mert történelmileg a komerciális szex sok ezer éves mindig tűrt vagy akár támogatott része volt a társadalomnak, és ezt csak a legutóbbi időszakban kezdték kriminalizálni az országok. A modern jogi történet, jogtörténet megpróbálta először a nőket tiltani a prostitúciótól, és nem foglalkozott a szociális környezettel azzal, hogy miért kényszerülnek a nők erre. Ez még Finnországban is így volt a legutóbbi időkig. Tehát az, hogyha új szempontból nézzük a kiszolgáltatott az áldozat szempontjából, a szociális, a lélektani szempontok figyelembevételével, a szexuális kizsákmányolást, akkor meg, jobban megfelelünk a nemzetközi definíciónak, és ebből konkrétabb jogok vezethetők le az áldozat számára, még konkrétabbak, mint például a rabszolgatartás esetében. Gyakran ez a téma azonban marginalizált a jogalkotásban és a joggyakorlatban, még az egyébként jó nemzetközi jog is csak sokadlagosan foglalkozik ezzel a kérdéssel, és maga a konkrét bírósági eljárás is feltételezi az áldozat részvételét az eljárásban, és sokszor kiderül, hogy ha el is jut a bíróságig az ügy, az áldozat visszalép attól, hogy tanúskodjon, vallomást tegyen. Tehát ebben is segíteni kell az áldozatokat. Nagyon fontos tehát szélesebb körül magasabb szempontok alapján vizsgálni a nőkereskedelem teljes szociális környezetét, pszichológiai okait és a jogi környezetét, különösen azon esetekben, amikor az áldozat tulajdonképpen látszólag önként vállalja a kényszerítést, például akár hozzám egy feleségül az őt kitartó személyhez. Tehát ezek súlyos definíciós problémák, jogi problémák, és a finn független nők, akik már felelősnek érzik magukat a kérdés kezeléséért, elindítottak egy olyan folyamatot, amely érzékenyebbé tette az igazságszolgáltatásunkat ezen szempontok iránt. Az áldozat karakterisztikája kezd befolyni a, a jogalkotásba és a jogérvényesítési gyakorlatba. Ha a nő maga is hozzájárul, járult a, ahhoz, hogy prostituált legyen, ezt tovább vizsgálja az igazságszolgáltatás, legalábbis reméljük, hogy ez így lesz. Az eddigi joggyakorlat szerint, ha volt bármilyen önkéntes elem a dologban, akkor már az őt kitartó személy nem e, nyilváni, volt nyilvánítható bűnösnek. Hölgyeim és uraim! A szövegünk tartalmaz néhány ajánlást az, adat, az áldozat azonosítás vonatkozásában. Ajánlásaink arra irányulnak, hogy abból indulnak ki, hogy az áldozatok jogokkal rendelkező személyek, és ezeket a jogokat részletesebben definiálni kell. Megpróbáljuk szövegünkkel tovább cizelálni, a pszichológia irányába kinyitni a jogalkotást. Ajánlásainkkal szeretnénk elérni, hogy ezeket az új szempontokat is vegyék figyelembe a jogalkotók, és a szexuális célú emberkereskedelmet közelebbről vegyék szemügyre, és olyan jogalkotás történjen, amely a különböző aspektusokra figyelemmel van, és azt ösztönöznénk vele, hogy a tagállamok is saját jogalkotásukat úgy alkossák meg, hogy ezeknek az aspektusoknak helyet adjanak. Az európai intézményeknek nagyon fontos szerepe lehet abban, hogy ebben segítik a tagállamokat. Muchas gracias. Realmente el tema... Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes kérdésekről volt itt szó. Nagyon szerettünk volna ezzel több időt tölteni, de mivel több napi rendi pontunk is van, korlátozni kell a hozzászólási időket, és vannak még más hozzászólók is. Jusa Junkova következik. Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját. Tisztelt szakbizottsági képviselők, hölgyeim és uraim! Most előzetes eredményeket tudok bemutatni két különböző tanulmányból, Bulgáriából. Különböző földrajzi helyen vannak, és különböző módon vannak kitéve a menekült válságnak a, e, és a forrásország és a célország is más az emberkereskedelemben. Ugyanakkor nagyon a sok hasonlóság van e, a 36-os e, irányelv alkalmazásában. Az emberkereskedelem különböző formái jel, és mindkét országnak vannak nemzeti szervezetei és aktív civil társadalmi szervezetek. Megvannak azok az erőforrások, amelyek az emberhős kederelem ellen harcolnak, és mindkét igazságügyi rendszerben prioritást élveznek ezek a kérdések. A nők az áldozatok legtöbbje, és erre is külön tanulmányt kellene szállni. Az orvosi egyéni és az áldozatok orvosi ellátására és, elszállására megvannak a központok Bulgáriában, és a e, különleges szükségleteknek is e, e, eleget tudnak tenni. Mindkét országban különböző emberkereskedelmi formák vannak, és a különböző formái, mint például a, a az álházasságok vagy a kizsákmányoló házasságok kérdésével is foglalkozunk. Az irányelv végrehajtását illetően mind nemzeti, mind nemzetközi ellenőrző hatóságok rámutattak az utóbbi idegben bizonyos kérdésekre, mert ezek az európai törvény szellemét is tükrözik a problémák Írország és Bulgária között nem eh, hasonlóak. A eh, például Írországban az áldozatok jogai nincsenek törvénybe foglalva, de minden áldozatnak az ellátását garantolják, és az, az áldozatok azonotását illetően az EU állampolgárokat nem kell előzetes vizsgálatnak alávatni, ugyanakkor a nemekre nem figyelnek annyira, és a különleges szükségletekre sem figyelnek annyira. Az összes állami szolgálatot a rendőrségnek is jóvá kell hagynia, például a szexuális kizsákmányolás áldozataira is más értelmezések vannak, ugyanígy Bulgáriában is a szexuális kizsákmányolás áldozataira ez vonatkozik. Például elsősorban az eszközök eleme számít, például az értéssel történő prostitúció, tehát az áldozat beleegyezésével történő prostitúció. Ezt a problémát jelezte a Greta szervezet, és a civil társadalom független véleményét sem veszik figyelembe. A tavalyi jelentésben Bulgáriát a megfigyelendő listára feltették. Ugyan vannak olyan helyek, ahol a nők menedéket jelnek, nyernek, de nincsen a férfiaknak ilyen menedékhely, és a kisebbségek számára, ugyan vannak integrációs programok a romák számára is, de vannak új fogalmak, mint a kártérítés, amelyek még nem igen használatosak. Nincsen megelőző értéke bizonyos intézkedéseknek, és Bulgária a többi eh, államokkal együtt eh, hatalmas vizsgálatot eh, indított a fizetett szexuális szolgáltatásokért területén, és a megelőzésnek nem voltak hasznos eszközei eddig. Az Európai Unióban a fő probléma a szexuális kizsákmányolás szempontjából az, hogy a szolgáltatások irányt igény mutatkozik. Az Európai Bizottság összekapcsolta egy tanulmányban a Bulgáriát és Írországot a 122-es cikk alapján, és Szó van benne a jogsegélyről, az áldozatoknak nyújtott jogsegélyről. Mind az áldozatok számára, nagyon fontos ez a kérdés, mind az állam számára. Ugyanis ez az áldozat számára jobb hozzáférést biztosít a jogokhoz, és a büntetés elmaradása is fontos kérdés az áldozatok számára, ez pedig a rendőrséggel való együttműködést fontosabbá teszi, és ez az emberkereskedők számára is komolyabb retorziókat jelent. Sok ügynökséget be vannak és ugyanakkor felmerül a veszély az állam elleni követelések megjelenésének is. Nagyon szépen köszönjük mind a négy kollégának az előadást. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk. És összefoglalásként a következő hallaga, a kolléga kap szót. Először is szeretném megköszönni ezt az érdekes előadást és délután, és a szakértők véleményet is figyelembe vesszük, mint ahogy a koordinátor is említette, az első két előadásban több ténybeli tévedést vettünk észre, és majd a parlamenttel kapcsolatba vészünk, a, lépünk a jogi rendelkezéseket illetően. Ezen kívül hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Bizottság egyetlen talan, tanulmányt rendelt meg, ez a nemi vonzata az emberkereskedelemnek. Bármilyen más tanulmány, az nem a bizottságnak a e, tanulmánya, ez különböző szervezetek független tanulmányát jelenti, és e, szerettem volna ezt világossá tenni, hogy a bizottság csak e, egy tanulmány rendelt meg, és ezt már a parlamentnek átadtuk. A az emberkereskedelem elleni szakpolitika, az a migráció, a biztonsági programokat is felveti az emberi jogi és demokráciai cselekvési terv, akkor a vállalati e, szociális felelősség, aztán az emberi jogok és a vállalkozások kérdése. Tehát nagyon sok területen e, foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Mivel telik az idő, ezért szeretném megköszönni azt az időt, amit rendelkezésünkre bocsátottak, és bármikor készen állunk ténybeli ismeretek közlésére. Nagyon szépen köszönjük. A lezárásként megkérjük a előadót, hogy szóljon hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok-sok információt hallottunk, és nagyon sok munka folyik, amelyet üdvözlünk. Különösen eh, érdekelt a finn előadás, az, a, ahol azt hallottuk, hogy az erőszaknak a meghatározása annyira problémás, és épp ezért az áldozatok nehezen vallanak szint, pontosan ezért. Néha elveszik az áldozatoknak az útlevelét, már ez is rémisztő. Az Egyesült Királyságban volt egy 13 négy éves nigériai ö, lány, és levágtak egy hajtincset a hajából, és vagy valamit beletettek a hajába, és azt mondták, hogy ö, ennek a naív lánynak, hogy, hogy ezzel most a, a családodat veszélyezteted, hogyha elmenekülnél, és a többi. Tehát nagyon nehéz ezeket a kérdéseket megoldani, tehát nagyon köszönjük az önök munkáját, órákig tudnánk erről vitatkozni, csak szerettem volna megerősíteni, hogy az áldozatok számára, hogy, hogy valljanak, szint valljanak. Nagyon szépen köszönöm. Nos, akkor nézzük a következő Napi rendi pontot. A 11 és 12-ös pontot felcseréltük, és a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő alkotmány alapelemeiről hallunk egy előadás Szilvia Szuteu és Ibrahim Drezsi tól, akik az Euromed feminista kezdeményezés képviselői. Please. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Nagy megtiszteltetés és öröm itt lenni, és bemutatni ezt a projektet, ez pedig egy olyan projekt, amely a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vívő alkotmány alapelevével foglalkozik. Ez az Euromada feminista kedvezményezés keretében történt a, ahol a nemeknek a jogait egy alkotmányos jognak tekintjük. Szerintem megköszönni a szakbizottságnak azt, hogy támogatta ezt a projektet eddig, és remélem, hogy majd a jövőben is. Először szeretném áttekinteni a projektet, a cél, céljait, a célközösségét, a tartalmát, és hogy hogyan lehet felhasználni. És majd a kollégám Ibrahim Drágyi megmagyarázza, hogy hogyan lehet ezt felhasználni manapság az alkotmány előkészítésében. Nos, tehát akkor mi ennek a projektnek a célja, nevelni szeretné az alkotmány alkotókat, hogy, hogy hogyan lehet megfogalmazni, illetve e, átfogalmazni e, alkotmányokat úgy, hogy ezek a nemi kérdésekre érzékenyek legyenek. Épp ezért ez más, mint e, az alkotmányozóknak készített kézikönyvek, ugyanis ez egy átfogó megközelítést alkalmaz, tehát minden olyan szempontot megnéz, nem csak a, az alkotmánynak az érdemi részét, hanem a, a folyamatát, folyamatát is, és mindezekhez elemzéseket is társít. A célközönség a szakértők és a politikusok, akik eh, alkotmányt állítanak össze, és eh, aktivisták számára is a, eh, nem csak a nőjogi, hanem az emberi jogi aktivisták számára is fontos. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a két csoport képviseletet kapott ebben a csoportban, amely ezzel a munkával foglalkozott, ahol a jogi szakértők és a gyakorlati szakemberek is részt vettek. A referenciacsoportnak néhány képviselője itt van a közönségben, Szíriából, Tunéziából és más országokból. A cél közönség között vannak a diákok és a közvélemény, mert az Euromed régióban eh, oktatási tantervekben is megtalálhatók ezek, eh, tehát amikor tanítják a diákokat arról, hogy eh, minek kell egy alkotmányban lennie, akkor ezeket is beleveszük. A, a tartalmát illetően a fejezeteket egyszerű nyelvezettel fogalmaztuk meg, gyakorlati tanácsokat adunk, levonjuk a tanulságokat bizonyos helyzetekből, péntákat adunk a gyakorlatból, például, hogy miért fontos egy a nemi kérdésekre érzékeny alkotmány. Foglalkozunk nemzetközi és regionális felelősségével az államoknak, hiszen feladatuk, hogy a hátrányos megkülönböztetés ne legyen az alkotmányban, és az egyenlőség benne legyen. Demokratikus elveket is fontos, és összehasonlítjuk a nemek kérdéseire érzékeny alkotmányt a demokratikus értékekkel, és a nyelvezetével a az alkotmánynak, és hogy milyen, milyen jogszabályok következnek ebből, és garanciákat biztosít arra, hogy az alkotmazás, alkotmányos szöveg az nem csak egy szöveg marad, hanem valóban végre is hajtják. És gyakorlati változásokhoz is vezet a, nők védelmében. És beszélünk a folyamatról is, tehát a különböző szakaszainak az alkotmány elkészítésének, tehát a, az összeállítása, aztán a ratifikáció, és hogy hogyan lehet mozgosítani eh, a nőjogokért való harcot. A megközelítésünk eh, nagyon gyakorlatias volt, először is ellenállást vártunk, tehát nem azt gondoltuk a kezdetekkor, hogy akik ezt a, az ABC-t használják, azok majd hisznek egy a nemi kérdésekre érzékeny alkotmányra, vagy egyáltalán az alkotmányra. Tehát megmagyaráztuk, hogy miért fontosak ezek a dolgok, és mit érhetünk el, hogyha a nemi kérdéseket is belevesszük az alkotmányba. Ezen kívül a hajtó ereje ennek az egész gondolatnak az a folyamat volt, amit remélhetőleg Szíriában fognak elkezdeni. Ez egy olyan ABC minden országban alkalmazható, nem csak Szíriában, hanem európai országokban is. És végül szeretném hangsúlyozni, hogy ez az ABC hangsúlyozza a a folyamatos európai szolidaritás, nemzetközi szolidaritás és támogatás lényeges vonzatát. Köszönöm szépen. Thank you very much. That's, uh, are we having, uh, yes, another... Köszönöm szépen. Még van egy előadónk, neki adom meg a szót. Uh, uh, لجنة حقوق المرأة والمساواة الجندرية على إتاحة هذه الفرصة. Köszönöm szépen a Nőjogi Bizottságnak a meghívást illetve az, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy beszámoljunk önöknek. Hat nagyon fontos kérdésről, ezekről szeretnék beszélni. Ezek jól mutatják, hogy mit csinálunk, és miért vagyunk büszkék a projektünkre. Ez egy iránymutatás, egy ABC, amelyet egy konzultatív munka eredményeképpen hoztunk létre. Egy tanácsot hoztunk létre Afrika, Európa és az Egyesült Államok részvételével, és ezek azok az, a szakértők, akik, ahogy mondtam, három kontinensből érkeznek, Szilvia és jó magam Szilvia az Egyesült Királyságból, illetve jó magam Szíriából származom. Mintegy 40 alkotmányt vizsgáltunk meg. Látható tehát, hogy nagyon is összetett a szakbizottságunk. Az általunk megfogalmazott üzenet pedig világszintű, a nők egyenlőségét ről van szó, a női jogokról, illetve arról, hogy mindenképpen meg kell őrizni ezt a jogot, függetlenül a kultúrától, függetlenül a vallástól. Tehát semmilyen kultúra vagy semmilyen vallás értelmében nem lehet megsérteni a nők jogát, a nők jogait. Ez a legfontosabb üzenete ennek az ABC-s könyvnek. Aztán az időzítés. az ABC-s könyv megjelenésének időzítése. Véleményünk szerint nagyon is időszerű az, hogy egy ilyen iránymutatást, egy ilyen ABC-s könyvet hozzunk létre, hiszen nagyon sok ország megváltoztatta alkotmányát annak érdekében, hogy az új helyzethez igazodjon. Szíriában például egy nagyon nehéz időszakot élünk, és ma nagyon is időszerű az, hogy új alkotmányt fogalmazzunk meg. Ebben az alkotmányban figyelembe kell venni a nemek aspektusát. A pár évvel ezelőtt az arab tavasz kapcsán mindenki azt gondolta, hogy ez a forradalom, azt remélte, hogy ez a forradalom egy új, egy jobb jövőt hoz a nők számára. Sajnos. Sajnos azonban visszalépést tapasztaltunk a nőjogok terén, és ezért fontos és időszerű az, hogy egy ilyen ABC-s könyvet hozzunk létre. Harmadsorban, amikor a nemekről van szó, akkor vannak olyanok, akik azt mondják, hogy igen, a nemek eh, egyenlőségének érvényesítése mellett vagyok, ideológiai, kulturális vagy szociális szempontból, de ez nem féletlenül, nem feltétlenül csak egy vélemény kell, hogy legyen, meg kell, hogy jelenjen a jogszabályokban, a törvényekben is. Pontosan ezért ebben az ABC-s könyvben felsoroltuk a, a, a kontinensek tapasztalatait, legyen szó akár az AIDS-ről, vagy az erőszak elleni harcról, a nők elleni diszkriminációról. Ezen területeken részleteket mutatunk be, és idézzük az idevágó szövegeket. Az országok nemzetközi szinten kötelezettek arra, hogy figyelembe vegyék ezeket az aspektusokat. Negyed sorban egy figyelmeztetés el kell kerülni a csapdát, amikor létrehozzák az alkotmányokat, akkor azt kérjük, hogy a női jogokra összpontosítsanak. Például beszéljenek a nők jogairól, erre ezt helyezzék fókuszba, de ilyenkor nem a szuverenitásról van szó, nem a laicitásról van szó, könnyen könnyen mondhatjuk azt, hogy garantáljuk a női jogokat, könnyen mondhatjuk azt, hogy egy ország elnöke férfi kell, hogy legyen, és joga van arra, hogy szükségállapotot jelentsen be, Ezért is összpontosítottunk a, a szabadságra, az egyenlőségre, a nép hangjára, a nép döntésére, a hatalmi ágak szétválasztására, a laicitásra. Hiszen mindezek értelmében lehet csak egy jó alkotmány létrehozni. Aztán ötödik megjegyzésem. Ebben a útikönyvben, iránymutatásban kimondjuk, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő fogalmakat alkalmazzunk egy alkotmányban. Egy olyan alkotmányról legyen szó, amely figyelembe veszi a nemek aspektusát, megfelelő fogalmakkal, koncepciókkal alátámasztva, és védjük a nők alapvető jogait, megvédjük őket a támadásoktól, az agressziótól, az erőszaktól amelyet esetleg egy szociális hagyomány mm, vagy a vallás keretében követnek el ellene. És végül a realizmus. Ebben az ABC-s könyvben nem irreális dolgokról beszélünk, pontosan az ellenkezéről van szó, a, olyan példákat, olyan tapasztalatokat sorolunk föl, amelyek modellként szolgálhatnak. Természetesen nem kötelező ezeket követni. Bizonyos alkotmányos szövegeket idézünk, és megoldásokat is javasolunk a szövegek alapján, megmutatjuk, hogy ezek a szövegek hogyan garantol, garantálhat, hogyan adhatnak garanciát a nők elleni erőszak megelőzésére, illetve ellenében. A neheze a dolgoknak még hátra van, azaz meg kell győzni mindenkit, hogy ez prioritás kell, hogy legyen, ez egy olyan dimenzió, amelyet minden alkotmánynak érvényesíteni kell. Én Damaszból származom, Szíriából, és a vállalkozásban, ahol dolgozom, azt mondták, hogy ez utópia. De a reményhez kapcsolódnunk kell, a reménybe kapaszkodunk a háború ellen, a háború ellenében. Köszönöm szépen. Thank you so much. There's a, a, an enormous amount to think about there. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent hallottunk, és nagyon nagyon sok minden elgondolkodtató. Valóban döbbenetes az, amikor egy ország új alkotmányt hoz létre. Én egy olyan országból származom, ahol nincsen alkotmány, még nagyon hosszú az út az Egyesült Királyságban. Most pedig megnyitom a vitát, először is Björk asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Svédül fogok beszélni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon jól tudja, hogy mi is rengeteget dolgoztunk már ezen a területen, köszönjük az inspirációt, azt, hogy békét próbál kialakítani egy olyan helyzetben, amikor bizony árnyék vetül a jövőre. Demokráciát próbálnak létrehozni, a női jogokat megerősíteni, és stabil, demokratikus társadalmat kívánnak létrehozni, amely képes a túlélésre. Ez kihívás és kérelem mindannyiunk esetében a mi feladatunk az, hogy valamit tegyünk, hogy amit önök létrehoztak, fölkaroljuk, közzé tegyük, hogy mindenki elolvashassa és tanulhasson az önök munkájából. Így egy olyan alkotmány jöhessen létre, amely figyelembe veszi a nemi aspektusokat, nemi aspektusokat és a nők jogaira épül ez a politikai közbeszéd részét kell, hogy képezze, ez kell, hogy alapját adja a béke folyamatnak. Ez azt jelenti tehát, hogy mindannyiunknak el kell fogadnunk ezt a munkát. Az önök munkája ráadásul nagyon nehéz körülmények között jött létre. Ez tovább kell, hogy bátorítson bennünket. Jobb alkotmányt kell létrehozni Európában, illetve világszerte olyan alkotmányt, amely valóban előtérbe helyezi a nők jogait. Tehát köszönöm szépen egyszer a munkájukat. Köszönöm, Nagy úr, azt a szó. Köszönöm szépen a szót. Nem is tudtam, hogy miről fog szólni ez a napi rendi pont, és most nagyon érdeklődéssel hallom, hogy ez egy nagyon izgalmas téma, és kíváncsi vagyok, hogy most mind a 28 tagállam és mind a 28 alkotmány félreorvasta ezt, és egyik sem felel meg a nemek közötti különbségtétel követelményének. Nagyon fontosnak tartanám, hogy más országok gyakorlatába is belelássunk, és az egyes alkotmányokat közelebbről olvassuk. Kérem még valaki szót? Nos, én is elmondanám, hogy amikor a, az AKC keretében a mozgáskorlátozottság kérdésével foglalkoztunk, és az afrikai országok volt a téma, illetve Ruanda. Itt kótákat próbáltunk létrehozni a nők, illetve a mozgáskorlátozottak számára, akkor a helyzet elég jónak tűnt, de mint mindig a az ördög a részletekben rejlik, azaz a megvalósításban. Hihetetlen történeteket hallottam olyan emberekről, akik úgy tettek, mintha mozgáskorlátozottak lennének, aztán kiderült a csalás. Nagyon, nagyon sok munkát kell még végeznünk, az egyértelmű, hogy ez valóban érvényesüljön a jogszabályokban, de az is fontos, hogy az emberek tisztában legyenek a jogaikkal. Malawiban az egyik probléma az volt, hogy a mozgáskorlátozottak nem jutottak hozzá olyan szolgáltatásokhoz, amelyekhez jogaik, joguk volt, és itt az alkotmányra hivatkoztak. Ezért nagyon jól látjuk, hogy minden ország számára ez egy kulcsfontosságú dokumentum. De csak akkor, hogyha megfelelően van megfogalmazva, korrekt és helyes formában. Köszönöm szépen. És még egy gondolat Szíria kapcsán. Amint kialakul a béke Szíriában, hosszú lesz az út a közösség helyreállítása felé, Óriási lesz ez a feladat, jó szerencsét kívánok hozzá, köszönöm. Köszönöm szépen a megjegyzéseket és a bátorítást is. Igen, ez nagyon sokat jelent, hiszen nagyon sok időt töltöttünk ezzel a munkával, ezzel a feladattal, és nagyon jó az, amikor kívülről megerősítést kapunk, és, és ez a mai nap, ez nagy lépés előre. A két legutolsó megjegyzésre szeretnék reagálni az európai tagállamok alkotmányának ügyére, illetve arra, hogy hogyan lehet jogszabályba tenni bizonyos kitételeket, illetve azokat megvalósítani. Nos, ami az európai alkotmányokat illeti, ezért is mondtam azt, hogy ez az ABCS könyv mindenki számára érvényes, mert megpróbáltuk föltárni a jó gyakorlatokat, és gyakran feltételezzük azt, hogy az alkotmányok modellként használhatók. Ezt gondoljuk, de nagyon gyakran nem ez a helyzet. Hogyha megnézzük például a családdal kapcsolatos kitételeket, vagy a támogatásokat, akkor lehet, hogy az Európai Uniós tagállamok alkotmányai sem ideálisak. Lehet, hogy néha Dél-Afrikára kell tekintenünk, vagy Ruandára, vagy más országokra, ahol jobban megfogalmazott alkotmányokat találunk, és valóban aztán ott a következő akadály, nagyon szépen megvan ez fogalmazva, de működik-e a gyakorlatban? Mert hogyha nem nincs megvalósítás, akkor az egész hiába való. Mindezt figyelembe vettük a munkánk során, egy olyan ABC-s könyvet akartunk létrehozni, amely segít a nőjogi aktivistáknak, segít abban, hogy hogyan érjük el a parlamenti képviselőket, hogyan érjük el azt, hogy megfelelő alkotmányok szülesenek. Azt megértettük, hogy az alkotmány az első lépés, és ebben az ABC-s könyvben ki is mondjuk, mondjuk azt, hogy harc az, hogy a nemi aspektus, a nemek egyenlősége bekerüljön az alkotmányba. Ott van a jogszabály megvalósításának a fontossága, Ezért még egyszer köszönöm a munkájukat, köszönöm a hozzászólásukat. Eh, Én is köszönöm szépen a bátorítást természetesen ó, három kihívással kell szembenéznünk. Az első ezek közül az ABC-s könyv forgalmazása, kör, közreadása, ismeretté tétele, különösen egy olyan régióban, ahol nem is létezik a nő jog. Meg kell győznünk a döntéshozókat ezen a területen. A második nagy kihívás az, hogy elfogadják az alkotmány írói az ABC-s könyvet, és a harmadik nagy kihívás pedig a gyakorlatban való átültetés, hiszen nagyon könnyű szabályokat, törvényeket megfogalmazni, sokkal nehezebb azonban ezeket érvényesíteni. Nekünk nincs választási lehetőségünk, meg kell fogalmazni az alkotmányt, az alkotmány nem nézőpontot érvényesít vagy képvisel, hanem univerzális értékeket, és természetesen ezeket kell tiszteletben tartani. Ez az eljárás elindult, bizonyos régiókban elindult, és ott siker koronázta az ilyen erőfeszítéseket. Vannak olyan régiók azonban, amelyek kudarcot vallottak. Azt hiszem, a gyermekeink majd valóban a pozitívumokat látják ebből az alkotmányból. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és el, ö, bemutatta ezt az ABC-s könyvet. Most pedig a következő napi rendi pontra térjünk át, ez pedig a kényszerházasságok a nemek szempontjából. Ez egy tanulmány. Marinina Verbáné kapja meg a szót. A C tematikus főosztály szervezésében hallgatjuk meg az előadását. Tehát Marilena Verbáné kapja meg a szót, aki projektmenedzser, illetve nemzeti szakértő, és a FEM szakbizottság kérésére készült tanulmányt fogja bemutatni, a témája a kényszerházasságok a nemek szempontjából. Miért a millióhoz csatlakozott volna, a bűnügyi politikákkal foglalkozott Gentben, illetve itt gyakornokként dolgozott, valamint az Európai Bizottságnak is dolgozott különböző tanulmányok keretében. Eszlé asszony is itt van, aki szintén szakértő, és szívesen válaszol a képviselő kérésére. Először tehát Verbáni asszony kapja meg a szót. Sorry, my tongue's not working today. Uh, and you have for about 15 minutes. Körülbelül 15 perc áll rendelkezésre, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. A tanulmányunkat július és november között írtuk meg 2015-ben. Az volt a célunk, hogy áttekintsük a kényszerházasságok ügyét, a ide vonatkozó jogalkotást 28 tagállamban, és még néhány kiválasztott országban. A kényszer házasságot a nemzetközi jog emberi jogsértésnek tekintés nemi alapú erőszaknak, és ennek aztán van egy koordinált nemzetközi és EU szintű további definíciója is. De van egy közös ezekben a definíciókban az, hogy a házasság nem önkéntes, a, kikényszerítik fenyegetéssel, erőszakkal, vagy ö, úgy ö, érik el, hogy ö, az egyik vagy mindkét házasulandó fél kiskorú, tehát nem dönthet önállóan. A gyermekházasság egy al változata a kényszerházasságnak. A kényszerházasságot persze meg kell különböztetni a, az álházasságtól és a, az előkészített házasságoktól. Az úgynevezett arranged marriage két család megegyezése arról, hogy összeadják gyerekeiket, de a gyerekeknek van esetleg vétójoga akkor válik ez kényszerházasságá, hogyha akaratuk ellenére fenyegetéssel vagy erőszakkal mégis csak összeadják őket. A célházasságok pedig valamilyen konkrét, általában tartózkodási engedély céljával kötött házasság, ez a marriage of convenience, de ez is lehet kényszerházasság, amennyiben az egyik felett erre valamilyen fenyegetések kényszerítik. A kényszerházasság nemi dimenziója tekintetében el kell mondani, hogy a nőket ez súlyosabban érinti sokkal. Az Egyesült Királyságban van egy Forced Marriage Unit, amely kimutatta, hogy 79%-ában az eseteknek nők az áldozatok. A kényszerházasságok hatásai a nőkre ráadásul súlyosabbak, hiszen ők gyakran ezzel összefüggésben szexuális erőszak áldozataira válnak, kényszerterhességeket, korai terhességeket kénytelenek elviselni. Több nemzeti jogalkotás foglalkozik a kényszerházassággal, illetve hát mindegyik foglalkozik, csak különbözőképpen. Mindegyik nél a nemi alapú erőszak és az embercsempészet kontextusában. A polgári jog világosan meghatározza, hogy mik a feltételei a kényszerházasságnak. Világosak a szabályok az korra és a önkéntes beleegyezésre vonatkozóan. Ugyanakkor eltérések vannak a büntetőjogban 13 országot vizsgáltuk, itt láthatják az országokat. Ezek az országok külön rendelkeznek a kényszerházasság részleteiről. Ugyanakkor nagyon korlátozott az esetjog ezen a területen. Ennek az az oka, hogy maga a kényszerházasság, mint jogi kategória, egy, egyes tagállamokban viszonylag új kategória, és korábban nem üldözték a kényszerházasságot büntető jogilag. Az, hogy kriminalizáltuk a kényszerházasságot, ennek pozitív hatásai lehetnek, elrettentő hatása lehet az elkövetőkre vonatkozóan. Ugyanakkor ezzel együtt tudni kell, hogy a legtöbb kényszerházasság áldozatai nem jelentik be, hogy őket erre kényszerítették. Látszólag tehát normális házasságban él a többsége az áldozatoknak. És így aztán nehéz eljárni ezekkel szemben, az elkövetőkkel szemben, és nehéz támogatást nyújtani a fel nem ismert áldozatoknak is. Hogy mi gátolja a nemzeti jog jó alkalmazását, hát ugye ez az egyik, tehát hogy a feltáratlanság, aztán a jogi bizonytalanság egyes tagállamokban, hogy mit is tekintsenek kényszerházasságnak, a, az áldozatok tudat tudatossága, hogy tudatában vannak-e annak, hogy ők áldozattá váltak, hogy nehéz, ha tárják, hogy kik az áldozatok, őket segíteni, és a, a védelmi programok a legritkább esetben védik a kényszerházasságban élőket. A tanulmány kimutatta, hogy jelenleg Európában a gyermekházasság forma különösen a roma közösségekben jellemző, de ezt is nehéz feltárni, és szerencsére azért a romák körében is nő a házasulók életkora, és a legtöbb roma csoport között a kényszerházasság ma már nem gyakorlat. A tanulmány a következő ajánlásokat szeretné megfogalmazni közös EU szintű nemzetközi definícióra lenne szükség a tekintetben, hogy mi is a kényszerházasság. Ennek tartalmaznia kell az életkort, az erőszak elemét, a kényszerítés, a fenyegetés elemeit. A kényszerházasságot, mint nem mi típusú erőszakot kell valamennyi tagállamban kategorizálni, összehasonlítható, megbízható, rendszeresen frissített adatok alapján kell meghatározni az áldozatcsoportokat, fel kell állítani az áldozat védelmi áldozat támogató szolgálatokat, erre külön jogi rendelkezés kell, és cselekvési tervet kéne a tagállamoknak megalkotniuk minden nők elleni erőszak forma, ideértve a kényszerházasságot is ellen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagyon érdekes volt, amit hallottunk az Egyesült Királyságban nekünk gondot okoz, hogy bizonyos ázsiai kultúrkörökben hát nagyon elterjedt a, a megegyezésen alapuló, szülők közti megegyezésen alapuló házasság, sőt a migrációs ö, vagy egy hát házassági célral behozott hozzátartozó, úgyhogy ez egy különösen kényes kérdés nálunk, illetve az, hogy állampolgárság megszerzése céljából hoznak be elvendő személyeket. Nos, nem túl sok képviselő maradt a teremben, az itt maradtaknak mi a hozzáfűzni valója. Nem akarok itt túl sokat szerepelni, de engem tényleg érdekel a kényszerházasságok kapcsán. A különbségtétel a hagyományos módon megkötött család jelenlétében egyházi személy által megkötött, és az államilag hivatalosan megkötött esküvők között. Mert ugye a kényszerházasságokat az állami hivatalok, az anyakönyvvezetők általában ugye megkérdezik eh, a házasulandókat, hogy akarnak-e hazamenni a másikhoz, de egyházi keretek között eh, ez ugye nem történik feltétlenül meg, és vannak nem hivatalosan megkötött házasságok, amelyeket eh, hivatalos helyen nem erősítenek meg. Ez az komponens hiányzott nekem az előadásból, hogy különbséget tesznek-e a nem hivatalosan megkötött vallásilag megkötött házasságok, és az anyakönyv vezető előtt megkötött, de esetleg mégis a kényszerítés révén létrejött, csak fe, mint olyanként fel nem ismert kényszerházasságok között. Köszönöm a kérdést tisztán jogi szempontból valamennyi tagállaminak van valamilyen rendelkezésre kényszerházasságokra vonatkozóan. És mindegyiknek eleme a konszenzus, a szabad döntés. De amikor gyermekházasságokról beszélünk, akkor ott ugye eleve nem beszélhetünk valódi formális házasságról, ezek mindig informálisak, meg arról sem beszélhetünk, hogy ö, akár megkérdezik, akár nem a gyerekeket, az ő szavuk nem számít jogi értelemben. Tehát a konszenzus kérdését nehéz egyáltalán feltárni, hogy van-e, illetve hát gyakorlatilag biztos, hogy nincs, de ez mégsem bizonyítható. Ezért ajánlásunk az, hogy az az áldozatokat kell kiképezni, hogy rájöjjenek, akár már a kiskorúak, hogy velük ez történik, hogy ez ebben a kultúrkörben nem kóser, ez kényszerházasságnak minősül, és ezzel ellen fel lehet lépni. Tehát a tudatosság fejlesztése az iskolában, a kulturális intézetekben, nagyon fontos eleme a fellépésnek. Hozzáfűzhetek valamit? Ha megengedik, akkor én is mondanék valamit. Nemrég fejeztem be tanulmányt, az felszóló mikrofonja kikapcsolt. Nemrég tanulmányoztam a belgiumi kényszerházasságokat, és a az előzetesen megállapodás alapján történt, és a kényszerházasságok között próbáltam különbséget tenni sok szakértővel egyeztettem erről a komplex problémáról, és valamennyien megerősítették, hogy néha nagyon nehéz tényleg különbséget tenni, mert a konszenzus gyakran kulturálisan megvan, és a konszenzusnak különböző szintjei vannak. Ez egy kontinuum, hogy mennyire akar vagy nem akar a házasulandó valóban házasodni. Tehát van, ahol ö, tényleg semmilyen beleszólása nincs, ez egyértelműen kényszerházasság, de van olyan, ahol a kulturális nyomás, a társadalmi kényszer, amely nem feltétlenül közvetlen kényszer, játszik szerepet. Tehát nagyon nehéz meghatározni egy konkrét esetről, hogy ez mennyiben esik a jogi értelembe vett kényszerházasság kategóriájába, és így aztán a fellépés is nehéz. A második gondolat az, hogy a gyermekházasságokat mindig kényszerházasságnak minősíti a jog, mert a gyerekeknek ugye nincsen még konszenzus képessége. A harmadik kategória pedig a hagyományos házasságok kérdése. Ez megint egy nagyon kényes kérdés mert sok hagyományban ez szerződés formáját ölti, etnikai kisebbségek között ez teljesen bevett, körében ez bevett, és Svédországban is volt egy olyan eset, a rendőrségi honlapon azt olvashattuk, hogy még a hagyományos házasságokat is üldözni kell, és azokat a vallási vezetőket, akik ezt promoválják. De ez egy kényes kérdés, hogy ennyire bele lehet szólni egy kultúra belső életébe. Sőt, egyes kultúrák az ilyen hagyományos házasságokat sokkal kötelezőbb erejűnek ismerik el, mint az anyakönyv ezető előtt megkötöttet. Lenne egy pótkérdésem. Ha kiderül, hogy kényszer, kényszerítek valakit házasságra, akkor attól ez automatikusan a, a házasság érvénytelennek minősül, vagy egy eljárás kell lefolytatni, vizsgálatot, míg ezt megállapítja mondjuk egy bíróság. különböző tagállamokban különböző eljárások léteznek, de a kényszerítés mindig szerepel a kényszerházasság definíciójában, és, és van olyan tagállam, ahol ha ez kiderül, akkor automatikusan érvénytelenné válik a házasság. Van még kérdésük? Köszönöm szépen! Nagyon izgalmas témáról volt szó. Elnézést kérek, hogy nincs több képviselő már jelen, aki okos kérdést tudna föltenni. Köszönöm szépen, hogy megtartotta előadását, nagyra értékeljük az önök kutatási tevékenységét. Right, the uh, next point uh, is uh, a report from the. A következő napi rend pont a jelentés az írországi kiküldetésről. Szeptember 24-én és 5-én mentek el erre a látogatásra a tagok. A jelentés benne van az anyagaikban, és hogyha nincsen konkrét hozzászólás, de nem látom, és valaki is feltenni a kezét, akkor a szöveget ebben a formájában elfogadjuk. És akkor, mivel nincs más téma, bezárom az ülést.